So the point of order is. Uh, Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα. Επαναλαμβάνω. Szép jó napot kívánok mindenkinek! Megkezdjük a délutáni ülésünket, és szeretnék utalni arra, hogy a tegnapi ülésünk jegyzőkönyve már kiosztásra került. Szerettem volna kérdezni, hogy ezzel kapcsolatosan bárkinek van a megjegyzése. Ha nincs, akkor ezen a jegyzőkönyvet ebben a formában elfogadtuk. Akkor Obermeier úrnak adnám meg következőként a szót, aki ügyrendi pontot szeretett volna tenni. Igen, egy nagyon fontos és érdekes vita előtt szeretnék egy eljárásbeli kérdést feltenni, ami egyben egy kérés is, és hát a kérés az lenne, hogy egy választ kapjak. Én megértem azt, és szimpatikus is vagyok, hogyha nagyon sokan aktívak és, ak- és aktivistáként vannak itt az akta ellen, de nem csak erről van itt szó, hanem szeretném azt is tisztázni, hogy minden egyes napirendi pontnál engedélyezve lesz-e a napirendi ponthoz vendéggel végrehajtatni különböző akciókat. Ezt fontos tisztázni, erre választ is szeretnénk kapni, hogy a jövőben tudjuk, hogy képviselőként ezzel kapcsolatosan hogyan is viselkedjünk, illetve hát csoportok, akik felkívánnak szólalni, hogyan viselkedjenek. Nem biztos, hogy mai napon van szükség a válaszra, de a jövőben szeretném hallani, hogy akkor e tekintetben mire számítsunk. Köszönöm szépen, Obermeyer úr, jegyzést, jegyzőkönyvezzük és első reakcióként azt tudom mondani önnek, hogy a brosúrák kiosztása plenárison kívül nem okoz problémát. Nem tudtuk sajnos megállapítani, hogy bárhol is problémát okozott volna ez, ütközött volna a, a szabályzatunkkal, úgyhogy az elnökség részéről nem látjuk, hogy bárhol is probléma lenne, de biztosítatom önt a felől, hogy ki fogjuk vizsgálni akkor ezt az esetet. Hölgyeim és uraim, napirendünk szerint David Martin jelentése követ.